igen fontos, életfontosságú a gazdaságunk számára, ezért úgy éreztem, hogy személy szerint mindent megtegyek annak érdekében, hogy a lehető legátfogóbb legyek a válaszok a kérdések megválaszolásában. Köszönöm szépen. Elnök úr, most a vitának az első részét lezárom. Most áttérünk a következő vitára. Ez pedig a bizottsághoz intézett szóbeli kérdés, és pedig a hajléktalanság leküzdésére. komzott Európai Stratégia. Karima Delli kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen tisztelt biztos úr, kolléganők és kollégák, végre beszélhetünk a hajléktalanok helyzetéről itt a parlamentben. Éppen ezért szeretném mind azon intézményeket megdicsérni, amelyek segítenek a legsebezhetőbbeknek, a hajléktalanoknak. Hiszen, hogyha valakinek nincs tető a feje fölött, az az emberi jogok csorbítása. A problémák láncolatának legszembetűnőbb formája a hajléktalanság. Olyan problémák gyűlnek itt össze, mint a lakásépítési hiány, gazdasági válság. Miért kerülnek az emberek az utcára? Mindenképpen megelőző politikát kell folytatni. Nem csak azon kell elgondolkozni, hogy ezeket az embereket hogyan eh, juttassuk valamilyen fedél alá, hanem arról van szó, hogy ne kerüljenek ki az utcára. Mikor eh, lesz vége az ingatlan spekulációnak? Mikor lesz végre nyilvánvaló, hogy eh, a szegénység kirekesztéshez vezet? A hajléktalanok is, a kirekesztettek közé tartoznak. Egyre több család, nő, fiatal, szegény munkavállaló nem rendelkezik otthonnal. Természetesen különféle hajléktalan van, vannak azok, akiket látunk az utcán, akik kartonpapírba burkolóznak, sátoroznak télvíz idején. Azonban ez csupán a jéghegy csúcsa. Nagyon sokan élnek összetákolt építményekben, autókban alszanak, borzasztó szállodákban, rokonoknál. A civil szervezetek is állandóan figyelmeztetnek erre. Azonban a kormányzatok nem tesznek semmit. Eljött annak az ideje, hogy az államok igenis vállalják felelősségüket, hiszen itt az ideje, hogy ez a szégyenfolt eltűnjön Európából. Itt alapjogokról van szó és tartós megoldásokat, fenntartható megoldásokat kell a leggyengébbek számára találnunk. Nem szabad strucpolitikát folytatnunk ebben a tekintetben, úgy, hogy elfordulunk, hogyha hajléktalant látunk. Egyre többen űzik el a hajléktalanokat a városközpontból az elővárosokba, de ez nem jelenti azt, hogy nem léteznek. Meg kell oldanunk a problémát. Egy olyan országban, amelyet ön jól ismer, biztos úr, bűnözőnek tartják a hajléktalanokat, nem alhatnak a városban az utcán, különben megbüntetik őket. Nem alhatnak a pályaudvarokon, nem alhatnak a metróban, nem tudnak hova menni. Itt már nem PR kampányokról van szó, itt már nem nagyszerű szlogenekről van szó. Az európai hajléktalan védelmi konferencia felkéri a parlamentet, hogy 2020-ig próbálja megoldani ezt a problémát. Létezik már elképzelés, és öt prioritás van. Az első a hajléktalanság megelőzése, a második a hajléktalanság időtartamának csökkentése, a legrosszabb formáktól való megszabadulás, a hajléktalanoknak nyújtott szolgáltatások, és az utolsó ötödik prioritás pedig a megfizethető lakás. Kell nemzeti, regionális és európai stratégia is. Szükség van európai szinten is egy összehangolt stratégiára. A szociális innovációt is szorgalmaznunk kell. Mindenek előtt, hogyha lakások léteznek. Mindenképpen a lakóhely a legfontosabb, hogy az ember valahol lakni tudjon, és ezt természetesen nemzeti szinten kell megoldani. A szavakon túl, biztos úr, cselekvési szükséglet van. A politikai akarat kérdéséről van szó. A hajléktalanság nem csupán sorscsapás. Nem kell télig várnunk. Minden évben eh, nagyon sokan halnak meg az utcákon, és igenis tenni kell ez ellen valamit, a parlament is tegyen valamit. A biztos úrnak adom át a szót. Elnök asszony, képviselők. Nos, nagyon sok ember rettenetes körülmények között él és dolgozik. Eh, nem csoda, hogy a hajléktalanság egyre inkább az érdeklődés homlokterébe kerül. Meg kell néznünk, hogy a gazdasági válságnak milyen következményei vannak társadalmilag és anyagilag is. Nem szabad eh, elfelejtenünk azonban, hogy a hajléktalanság korábban is létezett, a válság csak fokozta ezt a problémát jó néhány tagállamban. Azonban egyre inkább eh, értjük és látjuk azt is, hogy mire van szükség annak érdekében, hogy a hajléktalanságot kezelni tudjuk Továbbra is tagállami és regionális intézkedési csomagok kerülnek kidolgozásra. A 2010-es közös jelenségben, jelentésben eh, megfogalmazott eh, elvek mentén, ez ugye a társadalmi integrációról eh, szólt. Az Európai Unió biztosítani tudjon és bátorítani tudja a tagállamokat, hogy minél jobban értsék meg a problémákat, és találják meg a lehető legjobb megoldásokat, találják meg a lehető legjobb módszereket ennek a helyzetnek a mérésére. Eh, az Európai Uniós finanszírozás is segíthet, a strukturális alapokat eh, lehet eh, mozgosítani, és kell is mozgosítani a hajléktalansággal szembeni küzdelemben. Biztosítjuk a marginalizálódott közösségek támogatását, és a jövőben is fontos ez, ugyanígy hozzá, megengedhető áru lakhatási lehetőségek megteremtését is tudjuk támogatni, ahogyan a hajléktalanok újraintegrálását. A 2013-as pénzügyi keret kidolgozásában ugyancsak felmerül az, hogy a 2020-as fő célokat elérjük, ideértve a szegénység csökkentését is, ami életfontosságú Kedves képviselők, az Európai Konszenzus Konferencia bizonyos lehetőségeket határozott meg, ezeket követjük, ezeket szem előtt tartjuk, ilyen például a tudás erősítése, a lakhatási jellegű megközelítések és a kísérleti programok támogatása. A 2010-es december 16-ai konferencia, pontosabban döntés az EU-s hajléktalansági stratégiával kapcsolatban eh, hangsúlyt helyezett számos vonatkozásra, például a jobb statisztikákra. Eh, a hajléktalanság megelőzése rendkívül fontos, eh, és nagyon szorosan együttműködik a 2020, együtt összekapcsolódik a 2020-as egyéb prioritásokkal, társadalmi inkluzióval, integrációval kapcsolatban is. Most rendeltünk meg egy új jelentést a migráció eh, és a hajléktalanság összefüggéseiről. Eh, dolgozunk azon, hogy a hajléktalansággal kapcsolatos indikátorokat kidolgozzuk, ahogyan a szegénységgel kapcsolatos indikátorokat is számos olyan megközelítést alkalmazunk, amely a lakhatás lehetőségét erősíti, és jó lenne, ha ezeket a megközelítéseket szélesebben alkalmaznánk. Ami most nagyon fontos és igazán számít, az az, hogy összes forrásunkat arra fordítsuk, hogy az eredményeket gyorsan megszerezzük az Európai Uniós szinten, ahelyett, hogy magas szintű csoportok vagy bizottságok Berkei belül maradjon az ügy. Múlt héten találkoztam az érintettekkel, és megvitattuk azt, hogy milyen keretek segítenének annak biztosításában, hogy kellő energiát és forrást fordítsunk ennek az ügynek a kezelésére. Ez a párbeszéd folytatódik, és ezt a párbeszédet intézkedések és lépések fogják követni a gyakorlatban is. Elnök, köszönöm szépen!

Most két percre Berez asszony kap szót. Merci, madame la présidente. Monsieur le commissaire. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. A parlament rövid időn belül most másodízben próbálja felhívni a figyelmet a hajléktalanok problémájára. 2008-ban egyszer már szóvá tettük a problémát, most 2011-et írunk, 2010-ben született egy nyilatkozat a problémával kapcsolatosan, ahol szintén felhívják a figyelmet arra, hogy véget kell vetni ennek a botrányos állapotnak. Európában állítólag a civilizáció és a jólét régiójában élünk, mégis a minden egyes városban láthatjuk a hajléktalanság problémáját megvalósulni. A politikusok nap mint nap próbálnak segíteni ezeken az embereken, Aténban, Berlinben, Párizsban, Helsinkiben, mindenütt. Nagyon súlyosan sújtja a válság a lakosságnak ezt a rétegét. Elfogadható-e a számunkra, hogy egy olyan Európai Unióban, amelynek alapját a szolidaritás képezi, megengedje, hogy a hajléktalanság tovább mélyüljön, hiszen ebben a társadalmi rétegben mutatkozik meg a leginkább a szegénység és a társadalmi kirekesztés. Emlékszem rá, volt egy vita arról, hogy az Európai Unió stratégiájába be kell -e építeni a harcot a hajléktalanság ellen. Nem akarom újra ezt a jogi kérdést feleleveníteni. A vita világos eredménnyel zárult, az alapjogi kartában benne van ez a tematika. Az Európai Unió stratégiájának egyik fontos politikai céljává vált a küzdelem a hajléktalanság ellen. Az önfelelőssége biztos úr, és a bizottság felelőssége, hogy éljen azokkal az eszközökkel, amelyek az EU rendelkezésére állnak, annak érdekében, hogy a stabilitási paktum nevezesen rövid időn belül ahhoz, hogy a különböző szolgáltatásokat csökkentik, amelyek pont a lakosságnak ezt a súlyosan érintett rétegét támogatják. Vannak helyben olyan szociális dolgozók, amelyek kiváló munkát végeznek, és az ő munkájuk gyakorlatilag ellehetetlenül ma. Láthattuk ezt Franciaországban például, ahol Xavier Emanuele, aki a Samű Szociált alapította, visszalépett. Ennek nagyon nagy visszhangja volt Franciaországban. A tagállamoknak tevékenyé kell válniuk annak érdekében, hogy a szociális bérlakásokat finanszírozzák, annak érdekében, hogy a hontalanság kérdését meg lehessen oldani. Elnök, köszönöm szépen, Linna asszony három percben. Jó lehet a szegénység elleni küzdelem elsősorban a tagállami kormányok feladata. Az Európai Unió természetesen játszhat, és kell is, hogy játszon koordináló szerepet, különösen a hajléktalanság terén. Ez a 2020-as stratégiával is összefügg azonban sok esetben nem kell a kereket újra felfedezni. Nagyon sok jó gyakorlat, helyes gyakorlat áll rendelkezésre. Ezt az információt azonban össze kell gyűjteni, és el kell terjeszteni sokkal szélesebb körben, mint amilyen szín, körben most ez rendelkezésre áll. A bizottságnak, a bizottság sokat beszélt arról, hogy mit szeretne tenni és mit kell tennie a hajléktalansági stratégiával kapcsolatban. A legfontosabb ennek az információnak az összegyűjtése és terjesztése. Mennyi információnk tudjuk, hogy melyek az okai a hajatlanságnak? Három millió embernek nincs állandó otthona az Európai Unióban. Miért van ez így? Mennyire fontos a drogok és a alkoholfüggőség ehhez a dologhoz? Egy brit fölmérés szerint például az emberek 40%-kal kábítószerekkel, 49%-kal e, alkoholproblémákkal, több mint 30%-a mentes problémákkal e, e, küzd a hajtanak közül. Természetesen ez összesen több mint 100%, hiszen sokaknak van ezek közül problémák közül kettő vagy annál több is, akár alkohol, kábítószer és mentális problémája is. Mennyi, inform, mennyi, mennyire fókuszálnak a tagállamok erre az ügyre? Tudom, hogy vannak olyan tagállamok, vannak olyan szervezetek, az én, én választókörzetemben is a Daphne program részeként, amely a, a, a hajléktalan nőkkel foglalkozik, de fontos, hogy a családon belüli erőszak ügyése felejtsük szem elő, hiszen nagyon fontos kiváltója ez a hajléktalanságnak sokszor fontos, hogy az Európai Uniós erőfeszítések integrálása eh, közben lássuk, hogy mi az, amit már megtettünk, és hogy tudjuk segíteni a tagállami és regionális stratégiák kidolgozását, hogy a tagállamok egyértelmű határidőt ö, eh, eh, állítsanak, ö, ameddig teljesíteniük kell E, a hajléktalanság, az utcai hajléktalanság megszüntetését, felszámolását. Ezért indítottuk ezt a programot, ezt a kampányt. A hajléktalanság soha nem volt politikai prioritás, soha nem volt népszerű téma. Valószínűleg azért, mert nem túlságosan sok szavazatot hoz. Azonban éppen ez az egyik oka annak, hogy miért fontos, hogy mindenkit vonjunk be minden pártból, e, és minden szintről, a tagállami regionális és a helyi szintről szolgáltatókat, és mindazokat az embereket is, akik megtapasztalták a hajléktalanságot. Olyan hajléktalansági stratégiát kell kialakítanunk, amely valóban működik, és amely a jövőre nézve működőképes. Elnök, köszönöm szépen, most pedig megadnám a szót a Csármenszki úrnak kettő percben. mam szczególny powód aby zabrać igen, úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy részt veszünk ezen a vitán itt most. Számomra különösen jelentős, és pedig eh, családi körülményei miatt. Eh, Krakó városában létrehoztak egy hajléktalan központot, de már elég régen. Ez azt bizonyítja, hogy nagyon régi problémáról van szó. Még az Európai Unió csatlakozás előtt. Korábban sem tudtuk, hogy mit tehetünk a dologgal. Ma természetesen megismerhetjük ezt, hiszen tudjuk, hogy az egyes Európai Uniós tagállamok hatásköre a hajléktalansággal való foglalkozás. Azonban erkölcsi és etikai okokból az Európai Unió esetleg utat mutathatna a tagállamoknak. És pedig úgy, hogy bizonyos összehangolás születik ezen a területen. A válság most megmutatta, ami korábban nem került a szemünk elé. Most nagyon sokan látják, hogy milyen dolog az, ha valaki megindul a lecsúszás útján. Tehát nagyon jelentős problémáról van szó. Beszéltünk például az ingatlan spekulációról, ez így van, de itt van a bankrendszer, a hitelrendszer. Ezek a rendszerek pedig mind-mind hajléktalanokat termelhetnek. Ez sokkal tágabb probléma, mint az ember első pillantásra gondolná. Mindenképpen eh, szociális problémáról van szó, összefügg a fogyasztással is. Így eh, sokkal eh, több ember kerülhet ebben a helyzetben, és ezen is el kell gondolkoznunk, erről is beszélnünk kell. Végezetül pedig az a véleményem, hogy itt az Európai Uniónak egy nyelven kellene beszélnie, meg kellene próbálnunk vállalni azt az erkölcsi kötelezettséget, ami azt jelenti, hogy megpróbálunk segíteni ezeknek az embereknek, hiszen egyre többen vannak minden országban, a gazdagokban is. Köszönöm, Csárnecki úr, most Figeiredó asszony kapszott másfél percre. Köszönöm, elnök asszony. A hajléktalanok problémája az alapvető emberi jogok sérülését eh, jelenti, ezért alapkötelezettségünk ennek felszámolása a 2010-es december 16-a nyilatkozat szerint alapvető fontosságú, hogy a hajléktalansággal szemben a társadalmi mobilitást erősítsük, hogy senkinek ne kelljen az utcán aludnia, ezért minimumként bizonyos ideig mindenkinek biztosítani kell a méltó és tisztességes megengedhető áru alapszintű meglakhatási lehetőséget. Ehhez azonban tagállami szintű stratégiákra van szükség, olyan stratégiákra, amelyek működőképesek, Európai Uniós finanszírozással, és amelyek lakhatási programokat indítanak a társadalom perifériáján élők számára. Ez azonban nem minden és nem elég. Alapvetően a hajléktalansági problémának a különböző politikáink részévé kell válnia, különösen a gazdasági politikában, a pénzügyi politikában és a társadalmi politikában, hogy biztosítani tudjuk azt, hogy kellő minőségű szolgáltatásokat tudunk nyújtani társadalmi szinten, és ha ez ide a nyugdíjrendszert is, és hogyha ez nem történik meg, akkor a neokonzervatív, neoliberális folyamatok oda fognak vezetni, hogy egyre több ember fog, fogja a lakását, lakhatását elveszíteni, nem fogja tudni fizetni a rezsit, az egészségügyi szolgáltatásokat, a lakbért, áramot, vizet, és nem tudják fizetni a lakáshitel részleteket. Egyszer mindenkorra erre az ügyre oda kell végre figyelnünk. Köszönöm. Paska úr kap szót egy percben. Köszönöm szépen. A hajléktalanság jelensége már nagyon régóta probléma. Az utcai hajléktalanság a szegénység legszélsőségesebb formája. Ennek a problémának számos oka van. Ezeket az okokat pedig be lehet azonosítani. Ezek személyes okok lehetnek, tehát például a családon belüli erőszak, illegális bevándorlás, kábítószerrel való visszaélés, alkoholizmus, jövedelem hiánya. A tavaly decemberi hajléktalanságról szóló konferencia megpróbált rámutatni erre a problémára, amely lehangolja a társadalmainkat. tudatosítani kell, hogy a személyes problémák ne vezethessenek ide. Másodszorban ideiglenes szálláshelyeket kell biztosítani, amíg mindenki megtalálja a megoldást személyes problémáira. Ezen kívül garantálni kell, hogy az érintettek megfelelő lakáshoz jussanak. Ezen kívül több segítségre is szükségük van a hajléktalanoknak, azonban ez aktív együttműködés is igényel. Most pedig Dodds asszony kap szót másfél percre. Uh, Madam President. Elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák, örömmel látom, hogy lehetőségem van arra, hogy a hajléktalansági vitában részt vegyek, és tiszta vagyok azzal, hogy ez olyan ügy, amely a tagállamok felelőssége. Ugyanakkor olyan probléma is ez, amelyek kapcsolatban ez a ház, ez a parlament jelentőséget tud tulajdonítani annak, hogy mennyire fontos ez a probléma. Észak-Írországban nemrégiben a választókerületemben a hajléktalanként magát, magukat nyilvántartásba vezető polgárok száma 8%-kal növekedett egy év alatt. Több mint 38 ezren vannak azon a várólistán, amely a szociális lakhatást váró emberek listája, és tudom, hogy több tagállamban egy ugyanez a helyzet, ilyenek a tende, trendek. Korábban többen is megfogalmazták ma este ezt már a saját országukban lévő helyzete kapcsolatban. Ezért fontos, hogy támogatást és oktatást biztosítsunk azoknak, akik ilyen helyzetben találják magukat, E, ezen kívül azonban jó minőségű és megengedhető áru lakhatást is biztosítani kell. Észak-Írországban nagyon sok kezdeményezés van, amelynek az a célja, hogy a hajléktalanságot kezelje. E, e, több mint 200 millió eurót költöttünk szociális lakásokra, bérlakásokra, és különösen fontosnak tartom azt, hogy azok a fiatalok, akik hajléktalan helyzetbe kerülnek, nagyon sok más problémával is küzdenek. Az elmúlt évben is nyíltak olyan intézmények, amelyek jó mutatják, hogy eh, jó példát jelentenek eh, arra, hogy a fiataloknak eh, akár csak az ideiglenes lakhatás és a megfelelő támogatás segítségével segítséget tudnak ezek a rendszert nyújtani. Ezek a jó példák, amelyekre be tudok számolni, és amelyek segíthetnek. Elnök, köszönöm szépen. Megadom a szót a asszonynak kettő percben. Igen, tisztelt elnök asszony, igen, tisztelt biztos úr. A hajléktalanság most itt Európában a gazdasági válság következtében még jobban előre került. Okai, szociális, egészségügyi, személyes problémák nem lehet egyedül megoldani. Ez a jelenség a különféle országokban minden korban valahol jelen volt. Hogyha összehasonlítjuk a helyzetet, akkor megalapíthatjuk, hogy igazából a stratégiát nem szabad elhalasztani. Itt a szociális politikákat kell összehangolnunk, azonban mindenképpen kell egy közös koordináció, és gyűjtenünk kell a legjobb gyakorlatokat. Szerencsére sok tagállamban van már nemzeti stratégia. Finnországban például abból indultunk ki, hogy megalkottuk a, a lakást először elvet, hiszen így sikerült csökkentenünk a kábítószer, illetve az alkohol használatot. És megpróbáltunk motivációt adni a volt drogosoknak, hogy új életet kezdjenek drog nélkül. Így megpróbáljuk előre is jelezni a hajléktalanságot, és megpróbáljuk csökkenteni a hajléktalanok számát ideiglenes szállások létrehozásával is. Itt a támogatás nagyon lényeges, hogy lakástámogatást adjunk azoknak, akik képtelenek megfizetni a dolgaikat. Igen, tisztelt biztos úr, az elmúlt év a szegénység és a kirekesztés téma éve volt. Nem szabad csupán ünnepi beszédeket tartanunk, hanem nagyon komolyan kell vennünk ezeknek az embereknek a problémáit. Köszönöm szépen, Eszája úr, most Dalden úr kap másfél percet. Merci, madame la présidente. Monsieur... Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Jelentéstevőként a szegénység elleni kiemelt kezdeményezéssel kapcsolatosan meggyőződésem, hogy a gazdasági fellendülés csak akkor lehet hatékony, hogyha nem csak a pénzügyekkel foglalkozunk. Az Európa 2020 stratégia a szegénység elleni küzdelemre is kell, hogy irányuljon. A szociálpolitika nem maradhat a háttérben, a megszorításokkal párhuzamosan foglalkoznunk kell ezzel a problémával is, az emberek számára egy méltó életet kell biztosítanunk. Ahogyan elhangzott, a szegénység is nagy kihatással van a gazdaságra. A hajléktalanság természetesen a társadalmi kirekesztés egy formája, és ahogyan elhangzott, ez valóban egy végállomás. Ha valaki elfeszítette a lakhelyét, akkor alig-alig tud visszatérni a munkaerőpiacra, hiszen azzal a kérdéssel kell foglalkoznia, hogy hol fogja álomra hajtani a fejét ma este. Támogatom a szóbeli kérdésben tett javaslatokat, illetve azt a javaslatot, hogy megfizethető lakásokat kell rendelkezésre bocsátani. A szociális bérlakásokat a tagállamoknak kell biztosítaniuk, a maguk belátása szerint kell megszervezniük ezt a lehetőséget. Nagyon fontos ezt újra és újra hangsúlyozni, annak érdekében, hogy a tagállamok valóban síkra szállhassanak a hajléktalanság elleni küzdelemben, és nagyon fontos, hogy az állami támogatásokkal se legyen gond. Támogatni kell ezt az állásfoglalást, és nagyon remélem, hogy nagy többséggel elfogadásra kerül, és akkor a jelentésembe is belefoglalhatom. Köszönöm. Köszönöm szépen Dárden úrnak. Murphy út kap szót másfél percre. Uh, Elnök úr, hivatkozott valaki az EU 2020-as szabályaira, miszerint 20 millió embert emeljön ki a szegénységből 2020-ig. Nos, szembe kéne nézni a valósággal, ahelyett, hogy ezt a célt megközelítenénk, egyre messzebb hátrálunk a megoldástól. Ez közvetlen eredménye ez annak, ahogyan a dolgozókat, az egyszerű embereket adóztatják egész Európában. Ezek a megszorítások milliókat kényszerítenek szegénységbe, és nagyon sokakat taszítanak a hajléktalanságba. Görögországban az elmúlt időszakban 25%-kal növekedett a hajléktalanok száma az azt jelenti egyúttal, hogy a legszegényebbeknek jut a legkevesebb forrás, és azokat a szolgáltatásokat is már támadás érte, amelyek ezeket a szegényeket támogatná. Az a logika, hogy nem az emberek igényére figyelünk, hanem a profitra. Az Írország erre a legjobb példa. Több ezer üres, lakatlan lakás áll E, amely, üresen, amelyeket nem biztosítanak e, a e, hajléktalanoknak. Emiatt sokkal kevesebb lakást tudtak kiosztani tavaly, mint tervezték a kötvény tulajdonosok és a bankok támogatása helyett szeretném, hogyha a hajléktalanok kapnának támogatást, eh, emberi, alapvető emberi jogokról van szó, a Housing First megjelenít, megjelen, eh, megközelítést valóban használni kellene, hogy a hajléktalanokat lakásra tudjuk juttatni, ez a legfontosabb elnök, köszönöm szépen, eh, Devo Asztonynak két percben. Nos, Fontos, hogy ezt az adásfoglalást elfogadjuk a hajléktalansággal kapcsolatban, ez sürgős kérdés. E, nyilván e, az, ami tegnap is nagy prioritás volt, az ma már még nagyobb prioritás, nincs megfelelő statisztika, nincsenek megfelelő indikátorok a hajléktalansággal kapcsolatban, ez azonban nem jelenti azt, hogy a válság nem létezik. E, az Eurostat azt mutatja, hogy 2009-ben a hajléktalanok száma 44 millióra emelkedett. Az Európai Unióban fel kell eh, hívnunk mindenkinek a figyelmét arra, hogy, hogy milyen tendenciák élnek. 2015-ig nem fogjuk ezt a problémát eh, megoldani. 2010-ben Eh, a szegénység elleni európai évet tartottuk, amelyet a tagállamok azonban nem használtak ki teljes mértékben annak érdekében, hogy föllépjenek a társadalmilag veszélyeztetett csoportok védelmére. Ez, ez borzasztó. Nem menthető védhetetlen. Úgy gondolom, hogy egy multiszektoriális, több ágazaton átnyúló megközelítésre van szükség, eh, hiszen a szegénység, a hajléktalanság mellett eh, vannak családi problémák, vannak egészségügyi problémák, mindenféle eh, eh, veszélyeztetettségi problémák vannak. Ezeket globálisan és, azt, is átfogó módon kell megközelíteni, azonban az egyes személyek igényére szabva meg kell néznünk, hogy mi történik az emberekkel, és ezt meg kell tennünk annak érdekében, hogy a rendkívül rossz körülmények között élő embereket segíteni tudjuk. Elnök, köszönöm szépen. Tikám asszony, Nos, azt a kérdést szeretném föltetni Deó asszonynak, ezért jelentkeztem, hogy eh, lehet, hogy valamit félreértettem, de úgy hallottam, hogy 84 millió európai polgár hajléktalan. Ez jött át legalábbis a tolmácsásból, tehát 5 polgárból egy hajléktalan. Vagy pedig ők azok, eh, akik, eh, azt, akiket a szegénység fenyeget

és kiemelten kell kezelni az emberi jogi vonatkozásait is. köszönöm szépen! elnök asszony! a jelenlegi gazdasági helyzet az európai unióban oda vezetett hogy takarékoskodni kell több ezer áldozat van, és a szociális állam is leépül. Pont az ellenkezőjét csináljuk, mint az Egyesült Államok. A szociális államoknak természetesen törődnie kellene a hajléktalanokkal, azonban a jó szándékon kívül nem látunk sok mindent. Spanyolországban is jelen van ez a probléma. Az embereknek nincsen munkája, fizetniük kell a hitelt, a kamatokat, és nem tudják. A bank elveszi a lakásukat, mert jelzálog van rajta, és elképzelhető, hogy még ezután is fizetniük kell. Ez teljesen erkölcstelen. Nem tudom, hogy a többi országban hogy van ez, de nálunk nagyon sok embertől veszik el a házát, lakását, mert nem tudja fizetni a kamatokat, nem tudja fizetni a számláit. Erkőstelen az a dolog. Közös törvényekre van szükségünk, hogy a polgárok biztonságban élhessenek, akkor is, hogyha jelzálogot vesznek fel a házukra. Nem lehet az, hogy az emberektől elveszik a házat, és még utána is fizetik az adósságaikat, amelyek erkölcsileg már nem is léteznek. Úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy a jó szándékoknál tovább lépjünk. Nagyon fontos az, hogy ezt a liberális gazdasági felfogást megszüntessük. Most, most Skrzsiprinszka asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A hajléktalanság problémája nem megoldott kérdés Európában. Az érintettek ről azt gondolták, hogy eh, általában középkorú emberek. Azonban egyre több eh, fiatal, fiatal nő, hajléktalan, eh, nagyon sok bevándorló is van közöttük. A nyilvános hajléktalanság a legszembetűnőbb, azonban más formák is vannak. Ez pedig az egész társadalomra negatívan hathat ki. Mindenképpen európai szinten is tevékenykednünk kell, hogy ezzel ellen tegyünk valamit. A tagállamokban különféle lehetőségek vannak a hajléktalanság ellen. Azonban az Európai Unió létrehozhatna egy közös keretet, amelyen belül a hajléktalanság ellen hatékonyabban fel lehetne lépni. Tehát mindenképpen meg kell oldanunk ezt a problémát. Ma a biztos úrhoz tennék fel néhány kérdést múlt decemberben volt meg az Európai Konszenzus konferencia a hajléktalanság ellen. Itt számos területen vizsgálták a hajléktalanság keletkezését is. Egy stratégia körvonalait is felvázolták. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság szándékozik tenni valamit abban a tekintetben, hogy megszűnjenek a hajléktalanság okai. Ezen kívül megkérdezném, hogy az NGO-kat hogyan vonná bele a hajléktalanság leküzdését folytatott harcba. Ezen kívül szándékozik a bizottság kidolgozni valamilyen stratégiát ebben a tekintetben, és megvizsgálja a tagállamokon a helyzetet? Köszönöm szépen. Most Flasíková Benyová képviselő kap szót. Pani predsedajúca, pán komisár, v decembri som spolu s viac ako polovicou. Köszönöm szépen. Nos, decemberben eh, a plenáris kollégáimnak a fele jelenlétében kértem, hogy a bizottság megfelelő stratégiát fogadjon el az utcán élő emberek hagyatansága ellen milyen intézkedések születtek azóta? Szeretnénk tudni azt is, hogy a bizottság együtt szeretne működni a parlamenttel ilyen stratégia kidolgozásában. A, egy ilyen stratégiának több tényezőt kell felövelnie, egyértelmű célra kell rendelkeznie, e, átfogónak kell lennie, egyértelműen e, be kell ágyazni ezt a lakhatási politikába, és különböző konkrét e, E, tagállami jellegzetességeket is figyelembe kell vennie. Figyelembe kell mennie azt, hogy növekszik a szegénység az Európai Uniós tagállamokban. Úgy gondolom, hogy e, a tagállami jelentésekbe be kell e, építeni azt is, hogy a tagállamok számoljanak be a hajléktalanság ellentett küzdelmes erőfeszítéseikről. És fontos, hogy a megfelelő stratégia eh, kialakítás érdekében jobb legyen az együttműködés az Európai Parlament és más intézmények között. Elnök, Verzsia asszonynak adom meg a szót egy szó, egy mondatban. Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az európaiaknak 8%-a mély szegénységben él, és nem rendelkezik lehetőséggel arra vonatkozóan, hogy valamilyen módon kielégítse szükségleteit. Sok ezren az utcákon és a hajléktalan otthonokban alszanak. Egyre több a gyermek, a fiatal és a nő közöttük. A hajléktalanság révén az emberek elveszítik a jogukat a családhoz és a munkához is. Biztos úr ön elmondta, hogy a válság tovább rontott a helyzeten az Európai Unióban, és természetesen mi vagyunk a világ vezető gazdasági ereje. Ez azt jelenti, hogy a válság mindig a leggyengébbeket érinti a legsúlyosabban. Melyek azok az eszközök, amelyekkel rendelkezünk a szavakon túl? Milyen konkrét politikát tudunk megvalósítani a tagállamokban? A tagállamok még arra sem képesek, hogy statisztikákat állítsanak össze a hajléktalansággal kapcsolatosan, és ami még szörnyűbb, hogy sok tagállam kriminalizálja a szegénység jelenségét mikor fogjuk megvalósítani végre az alapjogi kartában foglaltakat? Ott kellene kezdenünk mindezt, a megvalósítást, ahol a legnagyobb szükség van rá, rá szép szavakat meg kell valósítani a szociális Európában. Köszönöm szépen, Bástos asszony kap szót. Elnök asszony, a hajléktalanság, a hajléktalanok száma és a szegénységi küszöb adatélők száma az elmúlt években növekedett. A válság ezt a helyzetet csak rontotta, ez már elhangzott ma este. Mindannyian egyetértünk abban, hogy ez a jelenség aláássa az Európai Unió értékeit, és nem tartja tiszteletben az emberi jogokat, az emberi alapértékeket. Az én országomban például nagyon kemény, megszorító intézkedéseket láttunk, és a hajléktalanok száma jelentősen megnövekedett. E, e, egyre több olyan ember van, aki egyáltalán semmiféle társadalmi e, segélyt nem kap. 20%-kal emelkedett 2008 óta a hajléktalanok száma az országomban, és egyre több család él veszélyeztetett helyzetben, hiszen egyre kevesebb a munka. Ez, ezek a példák mutatják, hogy mennyire veszélyes ez a helyzet az Európai Unión nemrég tavaly elfogadott egy stratégiát, a, a, pontosabban egy nyilatkozatot az Európai Hajléktalansági Stratégiával kapcsolatban. Fogadjunk el ilyen stratégiát, ez volt a felszólítás lényege. Úgy gondolom, hogy idővel így tudjuk megoldani azt, hogy egyre kevesebb embernek kelljen az utcán tölteni az éjszakát. Megelőző intézkedéseket sürgettünk, és konkrét lépéseket sürgettünk a hajléktalanság csökkentése érdekében. Nyilvánvaló, hogy ennek az európai stratégiának a megoldása fontos ügy, és össze kell ezt illeszteni, össze kell fésülni a lakhatási stratégiával. Világos, amit a biztos elmondott, de mindenképpen arra sürget, azt, azt sürgetném, hogy a bizottság sokkal keményebb szerepet vállaljon abban, hogy sürgesse a tagállamokat és a regionális szervezeteket, hogy komolyabb lépéseket tegyenek. Elnök, köszönöm szépen, Kocsolino úrnak adom meg a szót. Ah, de nincs itt a teremben Kocsolino úr. Úgyhogy tovább lépjünk a következő felszadalra, Mendez de Vigo úrnak kettő percben. Tout juste. Pas de problème. Mikrofont kérnénk. Prenez en une autre. Vegyen egy másik mikrofon. Na, ez működik. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy ez az első vita, amelyet a parlamentben erről a témáról folytatunk, de már 2008 és 2010 ben is vitáztunk erről, és már van egy szóbeli kérdés is a bizottsághoz. Tehát a parlament igenis foglalkozott már ezzel a problémával, hiszen létező problémáról van szó. Elég gyakran itt ülök, és hallgatom, hogy az intézményeinkkel foglalkozunk, és nem az emberekkel. Reális problémáról van szó, és most itt az ideje, hogy foglalkozzunk vele. A második gondolatom. Természetesen stimmel, amit a biztos mondott, hogy az a cselekvési tervek nemzeti tervek. De természetesen mi is tehetünk valamit európai szinten. Beres asszony említette, hogy az alapjogokban ezzel a problémával is foglalkozunk, ugyanúgy, mint a szegénység elleni harccal. Úgy vélem, hogy nem sokára konkrétak is lehetünk és pedig az európai költségvetésről szavazunk nem sokára, és akkor meg is mutathatjuk, hogy mennyire vagyunk elszántak. A harmadik gondolatom, elnök asszony, nagyon fontos az, hogy küzdünk a szociális kirekesztés ellen, a szegénység ellen, de az emberi méltóságról is szó van. Aki szegénységben él, ettől függetlenül rendelkezik az összes alapjoggal. Volt egy film, Páter Bizinski volt a címe, nézzék meg! Arról van szó ebben a filmben, hogy az egyenlőtlenségek elleni harc azt is jelenti, hogy a szegénység ellen fellépünk. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni. Néhányan úgy beszélnek, mint hogyha itt a szociális modell egy frakció privilégiuma lenne. Ez nem igaz. A néppárt is támogatja a szociális modellt. Ez az egyik identitásunk, ez az egyik jellemzőnk. Tehát a szóbeli kérdésben azért küzdünk, hogy a jövő más legyen. Most a szót Rapti asszonynak adom át. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr Ön is tudja, hogy bármilyen szegény legyen is valaki, ha végigmegy az utcán és lát egy hajléktalan szemét, akkor úgy érzi ez az ember, hogy óriási távolság van közötte és a hajléktalan ember között. Nagyon kevesen gondolják azt, hogy ők is bármikor az utcára kerülhetnek. Ugyanakkor a rés, a szakadék úgymond, ami elválasztja a lakásra rendelkezőket és a hajléktalanokat, szinte csak hajszálvékonyságú, különösen gazdasági válságok idején. A hajléktalanság aránya nagyon drámai mértékben növekedett az elmúlt időszakban. Nincs elég statisztika, ami ezt tükrözné természetesen, de tudjuk, mindannyian ismerjük a országunkat, ismerjük a, a környéket, ahol élünk, és mindenki ö, látja, hogy ö, egyre nagyobb a szegénység, és ahol egyre nagyobb a szegénység, ott egyre több a hajléktalan, mert egyre kevesebb a munka. És hirtelen, hogyha valaki elveszíti az állását, akkor nagyon gyorsan az utcára kerülhet. Ezzel ellen küzdenünk kell, mindannyiunknak segíteni kell. E, és nem elég az, hogy az összes tagállam a saját zugában e, dolgozgat ezen az ügyön. Egyfajta európai ernyőre e, kell hangsúlyt helyeznünk, amely a hajléktalanok társadalmi reintegrációjára alapul, és azt célozza. Elnök, köszönöm szépen. Morán Sartiernek adom meg, asszonynak adom meg a szót két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljes mértékben támogatom ezt a szóbeli kérdést és az állásfoglalást. Ugyanis egy olyan problémával állunk szemben, amely nem méltó Európához, az általunk védett értékek problémáját képezi, és nem illik ahhoz az életformához, amelyet Európában látni szeretnénk. A válság nagy mértékben súlyosbította a hajléktalanság problémáját. Úgy gondolom azonban, hogy tisztában kell lennünk azzal is, hogy mindannyian, minden európai állampolgár akár holnap is elveszítheti a hajlékát. Ez azt jelenti, hogy az első lépés, amit megtehetünk, az az európai szociális alap mozgósítása, amely lehetővé teszi az újbóli integrációt a munkaerőpiacra és az újbóli beilleszkedést a társadalomba. Az európai szociális alap rendelkezésre áll, és segíthet bennünket abban, hogy gyorsabban megoldhassuk a problémát. A megelőzés az első lépés, igen, de először is meg kell határoznunk közösen azokat a mutatókat, amelyekre a hatékony megközelítés politikáját alapozhatjuk. Mindenek előtt a lakhatáshoz való hozzáférés a legfontosabb, vannak már erre vonatkozó jó gyakorlatok Európában. Úgy gondolom, hogy közösen az Európai Bizottság, az Illetékes Szakbizottság és a munkacsoport valamint Berez asszony is közösen dolgozhatunk azon mindannyian, hogy milyen stratégiákra van szükség, melyek jövőképesek a különböző tagállamokban, és nagyon fontos a személyes megközelítés, az egyénnel való foglalkozás. Mindezek fontos elemek lehetnek, amelyek lehetővé tehetik a számunkra, hogy órá legyünk a problémán Európában. Köszönöm szépen. Tikau asszony egy percet kap. Monsieur le commissaire, for Köszönöm. Biztos asszony. Nos, ha az embernek nincs tető a feje fölött, az bizony nagy probléma, és ez Európában is e, drámai módon érinti a festelmet. E, tudjuk, hogy télen a nagyvárosokban bizony nincs elég szállás, elég ágy a kórházakban és e, egyéb intézményekben, amelyek kifejezetten a hajléktalanokat segítenék ezért eh, az európai stratégiák, eh, társadalmi integrációs stratégiák nagy részét eh, teszik ki a hajlatlanság elleni küzdelem, különösen Lisszabon utáni 20-20-as stratégia kereteiben. Nos, annak ellenére, hogy több tagállamban jelentős előrelépésekre került sor, továbbra is szükség van az Európai Uniós szintű koordinációra. A hajléktalanság meghatározása tagállamonként változik, az adatgyűjtés, a statisztika nem összemérhető az Európai Uniónak ezért közös keretrendszert kellene kidolgoznia, a tagállamokat támogatni, és monitoron és figyelemmel kísérni kellene, figyelemmel kellene kísérni a tekintetben, hogy milyen módon küzdenek eh, a hajléktalanság ellen, és melyek a leghatékonyabb eh, megoldások, módszerek a gyakorlatban fontos, például a e, hátrányos helyzetű csoportok, nők, bevándorlók, stb. haditlanok reintegrálását a, munkaerő, a munkavilágába e, fontos e, a hátrányos helyzetű régiókra külön figyelni, és az Európai Uniós regionális fejlesztési alapokat felhasználni a szociális bérlakások építésére is ezen emberek támogatására. Elnök, köszönöm szépen, Szonik úrnak adom meg a szót kettő percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt van ez az öt célkitűzés az Európa 2020 stratégiában. Az egyik célkitűzés a szegénység elleni küzdelem 20 millió európait szeretnénk kiemelni a szegénységből. Néhány éve rendelkezésre állnak a szegénységgel kapcsolatos statisztikák, amelyek nagyon aggasztóak sok embert fenyeget a szegénység és a szociális kirekesztés. Nagyon aggasztó a helyzet, különös tekintettel a gazdasági és társadalmi válságra. Hatalmas méreteket ölt a szegénység, és egyre nehezebb úrrá válni ezen a helyzeten. Elégedetten vettem tudomásul a parlament által megfogalmazott lehetőségeket a jelenség elleni küzdelemre vonatkozóan. Vannak már olyan kezdeményezések, amelyek világosan megfogalmazódtak a szegénység elleni küzdelemre vonatkozóan. Emellett 2015-ig fel akarjuk számolni a hajléktalanságot, de fontos, hogy fellépjünk az okok ellen is a megfelelő politikai intézkedésekkel, szociális intézkedésekkel és lakásteremtéssel. Az európai stratégia sikere attól függ majd, hogy az Európai Bizottság hogyan látja a maga szerepét, milyen gyorsan tudja mobilizálni a tagállamokat annak érdekében, hogy hatékony, összetett stratégia jöjjön létre a hajléktalanság leküzdése érdekében. Ez nagy mértékben függ attól, hogy hogyan tudunk bánni azokkal az eszközökkel, amelyek például a civil társadalmak, illetve a civil szervezetek rendelkezésére állnak a hajléktalanság elleni küzdelemben. A hatékony hajléktalanság elleni politika szorosan összefügg az intézményközi együttműködéssel is, valamint a már meglévő hatályban lévő jogszabályok megfelelő átültetésével is. Csak is az együttműködés, valamint az Európai Uniós szintű szerepvállalása a tagállamoknak vezethet oda, hogy a stratégia céljai valóban megvalósuljanak. Köszönöm szépen, Sonic úr. Smolková asszony kapja meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt biztos úr. Hajléktalanság a szegénység egyik eh, legszörnyebb formája Naponta találkozunk a hajléktalanokkal a metrón, az utcán, bevásárló központokban. Nem törődik velük senki, éhesek, piszkosak, gyakran betegek. Mindenkinek joga van az emberi méltósághoz. Meg kell értenünk, hogy a társadalom számára is hasznos, amennyiben eltűnik a szegénység. A társadalom minden része felelős ezért. A magánszektor, az állami szektor. Fontos az, hogy eh, tudatosító kampányokat szervezünk. Szerintem eh, eljött az idő, hogy bevezessük a tagállamok közötti együttműködést itt is. Köszönöm szépen, Smolkova asszony. Most akkor áttérünk a Catch the Eye-ra, és Mikolásik úr kap szót egy percre. Merci, madame la présidente. Euh, Köszönöm. Elnök asszony, biztos úr, úgy gondolom, hogy mindenki kerülhet olyan helyzetbe, hogy nincs tető a feje fölött. Nagyon sok oka lehet egy ilyen helyzetnek. És vannak olyan helyzetek, amelyekből nincs kiút. A regionális intézmények és az európai intézmények szerepe az, hogy nekilásnak a munkának ezen a téren, a strukturális alapoknak ugyancsak fontos, hogy lakhatást teremtsenek, házakat építsenek ezeknek az embereknek, különleges programokat kell indítani a hajléktalanok számára, amelyeket ugyancsak figyelemmel kell kísérni és értékelni kell. Végül szeretném megemlíteni, hogy a hajléktalanság eh, nem olyasmi, amit el lehet fogadni egy modern, civilizált társadalom keretein belül. Ezért eh, meg kell előznünk azt, hogy 20 millió ember, aki most a hajléktalanság eh, szelleme árnyékában él, nem szabad, hogy hajléktalanok váljanak. Elnök, köszönöm, Mikor, Mikulász Kurnak adom meg a szót. Elnök asszony, köszönöm. A hajléktalanok problémája rendkívül fontos probléma, kétségtelen tagállami és Európai Uniós intézmények egyaránt kell, hogy dolgozzanak ezen a területen, azonban nem szabad egy másik problémát figyelmen kívül hagyni, ez legalább ilyen fontos, ez pedig a veszélyeztetett lakhatás kérdése. Nagyon sokan olyan körmények között élnek, amelyek nem teszik számunkra biztonságossá a lakhatás, nincs fürdőszoba, nincs tiszta víz, az élet körülmények, akár például Franciaországban is egymilliós tömeget érintenek. Tehát amikor a hajléktalanságról beszélünk, akkor hosszú távú stratégiára van, politikára van szükségünk arra is, hogy az európai emberek lakhatási körülményeit javítsuk azokért is, akiknek van tető a feje Köszönöm szépen, elnök asszony. A hajléktalanság az elmúlt években egyre akutabb lett, egyre több nőt érint a hajléktalanság, fiatalt, gyermeket, sőt családot. Számosan, akik elvesztették munkájukat, utána házukat, az utcára kerültek, és ez a gazdaság és pénzügyi válság miatt volt. Tennék néhány javaslatot a bizottság irányába. Azt hiszem, hogyha létrehoznak egy európai ügynökséget a hajléktalanok érdekében, nem lenne rossz ötlet. Hiszen európai normákat, európai megoldásokat javasolhatnák. Ezen kívül a strukturális alapokat, az európai szociális alapokat, az európai regionális fejlesztési alapokat is jobban igénybe lehetne venni a hajléktalanság elleni küzdelemben. Főleg azért, hogy lakást építsünk a hajléktalanoknak, ahol szükséges. Ezen kívül nagyon jó lenne a finn modellt általánosítani, tehát a lakás először, és ez 14 ezer euróból megoldható fejenként. Ezen kívül segítenünk kell a hajléktalanokat és szervezeteiket. Most Záborszká asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, biztos úr. Szeretném elmondani, hogyha a család jól működik, nincsen hajléktalanság. Segítenünk kell azoknak az embereknek, akik eh, nem tudnak segíteni saját maguknak. A parlament eh, pedig eh, általában olyan jogszabályokat fogad el, amelyek gyengítik a családokat. Hiszen azt látjuk, hogy azt szorgalmazzák, hogy az anya minél hamarabb adja le a gyerekét valamilyen óvodába vagy bölcsödébe. A család értéke a nő gyermeknevelésben eltöltött feladata valahogy elsikkad. Nem igazán szorgalmazzák. Amikor stratégiákat keresünk, vagy tanulmányokat készítünk, az egy dolog de mindig elfelejtjük azt, hogy a család a dolgok alapja. Köszönöm Záborszká asszony, Matula úr. În ultimul deceniu, creșterea alarmantă a Az elmúlt évtizedben riasztó mértékben nőtt a hajléktalanok száma. Cări majore pentru statele europene. Ami a lakhatási körülményeket illeti, azok is rendkívül nagy kívás jelentenek az Európai Uniós tagállamok számára Nos, ezt a jelenséget úgy tudjuk kezelni, hogyha sokkal jobb koordinációt alkalmazunk, bevonjuk a regionális hatóságokat, a nemzeti hatóságokat, és a döntéseket a lehető legközelebb kell hozni azokhoz, akiket érint a hajléktalanság. Ugyanilyen fontos az, hogy az Európai Uniós alapokat, kész pénzállományokat, pénzeszközöket eredményesen használjuk fel. Az Európai Szegénység elleni és integráció, társadalmi integrációt támogató év ugye jó eredményt, jó lehetőséget biztosított a helyes gyakorlatok cseréjére, és ez hozzájárulhatott ahhoz, hogy mindenki jobban lássa a problémát szemléletformálás módján révén de fontos, hogy a hátrányos helyzetűek támogatása mellett meg kell szüntetnünk azokat az akadályokat is, amelyek a, pia- a munkaerő, tehát a munkapiacra való visszalépést késletetik, akadályozzák. Köszönöm, mondja az elnök Pendergast asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretném föltenni ezt a kérdést, hogy a bizottság megfontolja-e azt, hogy a válság kezdete óta kihasználatlanul lévő lakásokat felhasználják lakhatási célokra, illetve hogy a hitelterhek alatt megroponó családok kapjanak a segítséget, mielőtt még hajlítaná válnak. Figyelték-e például, vizsgálták az Európai Unióban a hitelterhek és a hajléktalanság között összefüggéseket? Köszönöm, hogy az elnök. Bazeszkó asszony a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony. A hajléktalanság egyre komolyabb problémával vált. Egyre nyilvánvalóbb. És az is nyilvánvaló, hogy a gazdasági válság is hozzájárult ehhez. A hajléktalanok a legsebezhetőbb emberek. És alapvetően sérülnek emberi jogaik mindenképpen szorgalmazom, hogy legyen európai stratégia a hajléktalanok érdekében. Az Európai Unió feladata az, hogy elősegítse a méltóságban eltöltött életet. A szociális kirekesztés diszkriminációt okoz, melynek szociális okai vannak. Ennek pedig eh, nagy kihatása lehet az emberek fizikai és szellemi állapotára is. A strukturális alapokat szerintem eh, alkalmazni lehetne ezen problémák megoldására. Például szociális lakások építésére. És most pedig Tanaszeszku úr kap szót végezetül. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biológiai szempontból a egészség állapota nem a, illetve az egészséges állapot nem a gazdagok privilégiuma, és a betegség nem a szegények monopóliuma. Azonban ez mégiscsak lassan igazá válik. Természetesen számos európai intézmény van, szervezet van, amely támogatja a hajléktalanokat orvosi eszközökkel, azonban Sajnos azt is látjuk, hogy az orvosi ellátás minősége és a programok minősége hagy még valót maga után. És véleményem szerint az Atlanti óceán túlpartján élő barátaink ebben a tekintetben jobb programokkal rendelkeznek. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig átadom a szót a biztos úrnak hogy lezárja ezt a nagyon hosszú vitát. Köszönöm, elnök asszony. Európa szolidaritási deficittől szenved. És amíg ezen nem változtatunk valójában, addig nem csak az európai szociális modell, hanem az Európai Unió pusztulása is kockán forog. Úgy gondolom, hogy ezt nagyon fontos komolyan venni. A sokkal erősebb szolidaritás nélkül nem leszünk képesek megoldani a pénzügyi válságot. És igaz, hogy addig, amíg a pénzügyi válság folyamatban van, addig a tagállamok, különösen a perifériális tagállamok továbbra is sodródni fognak a társadalmi válság felé, és adott esetben a társadalmi katasztrófa felé. A hajléktalanság ennek a rendkívül negatív trendnek az egyik aspektusa. Hálás vagyok a kiváló képviselőknek, mert ez a vita megerősítette, hogy a parlament elkötelezett amellett, hogy a hajléktalanságot és a lakhatási problémákat komolyan vegye. Az Európai Bizottság részéről a 2020-as stratégia, amely a társadalmi integrációra és a lakhatásra vonatkozik, az a hajléktalansággal is foglalkozik. Nem azt jelenti, hogy Európában abszolút mértékben szükség, hiány lenne lakásokban. Egy elosztási kérdésről van szó. Olyan tagállamokban is növekedett a hajléktalanság, ahol a népesség csökkent. Tehát szó sincs arról, hogy abszolút mértékben, abszolút számokat tekintve csökkent volna a lakásállomány például arányosan. Eh, a szegények, a hajtanok nem tekinthetőek automatikusan bűnözőknek, sem a tagállamok, sem a helyi eh, kormányok nem eh, léphetnek föl negatív módon, sőt, ezt nagyon súlyos piaci kudarcot kezelniük kell. A hajléktalanság elsősorban ugye tagállami kompetencia, és nagyon sok tagállam féltékenyen védi ezt a, a hatáskört lakhatás minősége a hajléktalanoknak nyújtott szolgáltatások szempontjából. Úgy gondolom, hogy sokkal több politikai koordinálásra van szükség, információcserére, statisztikai alapú információra, helyes gyakorlatok cseréjére. Mindazonáltal a bizottság már megkezdte azt a munkát, amely a javaslatok csapásvonala mentén ugye folyik eh, az innováció támogatásával, ilyen például az úgynevezett Housing Led Approach, a lakhatást teremtő megközelítések hangsúlyozása. Úgy gondolom, hogy integrált megközelítésekre kell hangsúlyt eh, helyezni, őri úrra hivatkoznék itt, és ezért szeretném hivatalosan is eh, tágra nyitni a kapukat az ilyen társadalmi jelenő innováció előtt a bizottság egy Az emberi jogok tiszteletben tartásának kérdéséről is beszélünk, ezt különböző szempontokból meg kell nézni, jogalkotási szempontból is. Valóban elfogadhatatlan, hogyha a pénzügyi válság eredményeként e, olyan emberek, akik hitelt vettek föl, elveszítik a lakásukat, és ennek ellenére továbbra is e, a lakásból való kilakoltatás követően is tartoznak a banknak. Meg kell néznünk, hogy ezen a területen mit tudunk tenni a az európai jog terén. Az Európai Bizottság kapcsolatban van, és párbeszédben van az érintettekkel. Ennek szellemében tovább kell működnünk a tagállamokkal. Vannak olyan tagállamok, amelyek nem szociális lakhatási stratégiával foglalkoznak, hanem megnyitották a lehetőséget a kilakotatások irányában. Októberben Krakóban jártam, a szegénységgel kapcsolatos konferencia idején. Ez az EU 2020-as stratégia keretein belül került megszervezésre a tagállamok mobilizására és az érintettek bevonására. Hogy működjünk együtt ezen a területen? Együttműködünk továbbra is az, a nem kormányzati szervezetekkel, és biztos vagyok abban, hogy nem minden nem kormányzati szerv és szervezet eh, osztja ennek eh, a konferenciának az eredményeit és az elveit. Eh, úgy gondolom, hogy együtt kell működnünk, hogy a helyzetet javítsuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Biztos úr, lezárjuk ezt a vitát, és egy határozati javaslatot is benyújtottak, és most áttérünk a következő pont.